Ladies and gentlemen, we have to get started. Hölgyeim és uraim, 10 óra múlt 10 perccel. Azt javaslom, hogy kezdjük el. Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Can we make a start, please? Kezdhetjük az ülést? We are We're running a bit late, so... Egy kis késésben vagyunk, úgyhogy azt javaslom, hogy kezdjük is el. Attól tartok, hogy távoznom kell majd, mert az Emberi Jogi Bizottságban, az Emberi Jogi Bizottságba kell menjek, és Kazek kollega lesz az, aki átveszi az elnöki posztot, úgyhogy itt az halászati bizottságban három különböző elnököt hallgathatnak. Először is szavazzuk, fogadjuk el a napirendet. Elfogadhatjuk a napirendet? A második pont pedig a múltkori ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ahogyan azt szoktuk, ha vannak észrevételeik, az ülés végéig juttassák azokat a titkársághoz, ha nem juttatnak e semmilyen észrevételt, akkor elfogadottnak tekintjük. Ami pedig az elnöki közleményeket illeti. On November 21st, the Council emailed its position on the proposal. Novemberben az Európai Tanács jelezte álláspontját a Roméva jelentéssel kapcsolatban. Emlékeztetnék önöket arra, hogy februári ülésünkön elfogadtuk ezt a jelentést, és az áprilisi plenárison szintén. Annak érdekében, hogy a tanácssal elkezdhessük a tárgyalásokat, javaslom, hogy a mandátumot adjuk meg az ülés során. Továbbá azt is bejelenteném, hogy egy új e-meeting szolgálat is elindult. Ennek az a célja, hogy a mobil platformokon, mint a tableteken és a mobiltelefonokon megkönnyítse a munkánkat. Ezen platformokon keresztül az szakbizottságunk munkájához szükséges összes dokumentumhoz hozzáférhetnek, belértve a tanulmányokat és a prezentációkat is ezeket jegyzetekkel is el lehet látni, és a kollégáikhoz is eljutathatják ezeket. A második célunk pedig az, hogy megtakarítsunk, némi takarékoskodjunk a papírral, illetve a nyomtatásokkal, így ugyanis a nyomtatott papírokat 40%-kal csökkenthetjük az üléseken. Az ITEX szolgálatok nagy segítségükre lehetnek, hogy megfelelőképpen kihasználjuk ezt a szolgáltatást, és arra is emlékeztetném önöket, hogy a földközi tenger térségével kapcsolatos halászati meghallgatás december 16-án került megrendezésre, a dokumentumok ezzel kapcsolatban már rendelkezésre állnak. Én örülök ezen meetingek elképzelésének, de ugye természetesen ez a wifi szolgáltatással is összefügg itt a parlamentben, és nyilván tapasztalták már, hogy a rendszer összeomlott, és óriási sorok kígyoznak az információs központ előtt, hogy mindenki megkapja a lehetőséget arra, a tanúsítványt arra, hogy használhassa az internetes szolgáltatást. Tehát egy dolog az, hogy milyen reményeket fűzünk ezen szolgáltatáshoz, és más dolog a realitás, de remélhetőleg hamarosan működni fog ez a rendszer. Kérdezem, hogy vannak-e észrevételek az elnöki közleményekkel kapcsolatban, mert ha nem, akkor áttérnénk a harmadik pontra, amely a közös halászati politika területén a nők szerepének fejlesztése céljából meghozandó különleges intézkedésekről szól. Dolores García Hierro az előadó. Amikor ez a saját kezdeményezésű jelentés áprilisban a szocialisták kezébe került, akkor lett ő kijelölve raportőrként, őt neveztük ki a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság kérte az eljárási szabályzat 51-es cikkének alkalmazását, amelynek értelmében egy vegyes együttes ülést tarthat a két szakbizottság. Az illetékes hatóságok, az illetékes parlamenti testület pedig úgy döntött, hogy alkalmazza ezt a cikket. Következésképpen köszöntjük most a Nőjogi Bizottság tagjait itt ülésünkön. az a Nőjogi Bizottságban a társ előadó a zöldektől Roméva úr, aki egyébként a mi szakbizottságunk tagja is, de sajnos még nem érkezett meg, úton van. Úgyhogy azt hiszem, hamarosan csatlakozik is hozzánk. Június 17-én tartottunk egy első eszmecserét, október 14-én pedig egy nyilvános meghallgatást, amelyre nagyon sokan megjelentek. Ma az előadók ezt a jelentéstervezetet fogják bemutatni, tartunk egy előzetes eszmecserét is. Az 51-es cikk alkalmazásával kapcsolatos sajátosság az, hogy megköveteli tőlünk, hogy közös üléseket, vegyes üléseket tartsunk, erre helyezzük a súlypontot, de biztos vagyok abban, hogy hatékonyan tudunk dolgozni, és így túlléphetünk az administratív nehézségeken. Még mielőtt megadnám a szót az előadóknak, jelezném, hogy a módosítók erőterjesztésének határideje december 4 déli 12 óra. Most pedig García Gyerro asszonyt kérném, hogy ismertesse velünk ezt a, ezt a jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntök mindenkit. Először is szeretném megköszönni őszintén megköszönni a szervezőknek, hogy előterjeszthetem most a halászati szakbizottságban ezt a jelentést. Szeretnék köszönetet mondani a halászati bizottság kollégáinak, two ben született egy javaslat, és azt kellett frissíteni, és ezzel kapcsolatban kellett rámutatni az esélyegyenlőséggel kapcsolatos hiányosságokra és problémákra, amelyek a kitermelő gazdaságban, a halászatban érintik a nőket, legyen szó akár a kereskedelem vagy egyéb kapcsolódó tevékenységek terén. Ugye a kollektív szerződésekkel kapcsolatos problémák is ide tartoznak. A jogok tekintetében egyenlőség áll ugyan fenn, de a javadalmazások tekintetében ez nem mondható el. Szeretném hangsúlyozni, hogy asszisztensem is nagy segítséget nyújtott, Megpróbáltam tükrözni egy konkrét realitást ebben az anyagban, de az Európai Parlament különböző irodáiban kellett eh, dokumentációt keresnem, hogy egy rövid tervezetet dolgozhassak ki. Sajnos ugyanis eh, nem álltak rendelkezésre sem jelentések, sem statisztikák, amelyek 2005 óta elkészültek volna, leszámítva a parlamenti kezdeményezéseket, amelyeket mindenképpen köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, és amelyek nagyon hasznosak voltak. De statisztikai adatok nincsenek, ez a helyzet továbbra is fennáll, és emiatt egy konkrét javaslatot nagyon nehéz előterjeszteni, nagyon nehéz konkrét adatokról beszélni, rámutatni az egyenlőtlenség mértékére, a nemek közti különbségekkel kapcsolatos adatokra. Úgy gondolom tehát, hogy ez a munka rendkívül fontos volt. Amit hangsúlyoznék, az az, hogy elköteleztük magunkat, és eleget tettünk ennek a feladatunknak. Továbbra is eh, együtt fogunk eh, működni Roméva úrral. Nagyon jó volt az együttműködés a tartalmak eh, szempontjából és személyes síkon is. Ezek után pedig szeretném kifejteni önöknek, hogy ez a kezdeményezés mindannyiunkat aggaszt, Amióta a különböző rendeletek kapcsán dolgozunk eh, ebben a témában, a különböző saját kezdeményezésű jelentésekkel, amióta foglalkozunk, megállapíthattuk azt, hogy ideje volt eh, rámutatni arra, hogy milyen helyzetben élnek a nők, és arra is rá kell mutatni, hogy hogyan, milyen mértékben járulnak hozzá a különböző közösségek életéhez Európa különböző térségeiben, ahol ez nem csak egy kultúra, hanem egy környezeti szempontból fenntartható tevékenység, és a családi megélhetések fő forrása is. Szeretném hangsúlyozni, hogy a közös piac szervezés szempontjából is rámutatunk a nők jelentőségére, és felhívjuk a tagállamok figyelmét arra, hogy a nők részt vehessenek a különböző termelői szervezetekben, a különböző halászati közösségekben, kellő képviseletet biztosítsanak számukra, mert ez nem adott. És ugyanez a helyzet az alappal, a halászati alappal kapcsolatban is. Erre vonatkozóan is erre is kitérünk a dokumentumban a különböző javaslatokban és módosító indítványokban, amelyeket előkészítettünk. A női szervezeteket támogatnunk kell, biztosítani kell számukra a jobb szerveződést, a szakképzést, főleg a fiatal nők számára. Biztosítanunk kell számukra az esélyegyenlőséget statisztikai információk szükségesek, amelyek alapján nemek és életkor alapján lebontható adatok lesznek a kezünkben, amelyekből megállapíthatjuk, hogy hol dolgoznak a nők, milyen a munkajogi helyzetük, és milyen javadalmazásban részesülnek. Azt kérjük ebben a jelentésben, hogy ismerjük el, hogy ez a gazdasági tevékenység amely nem kellően elismert, ez kellő elismerésben kell, hogy részesüljön. Ugyanolyan szintű szociális védelmet kell biztosítani, egészségügyi védelmet, nyugdíjjogosultságot, mint amilyenben a mezőgazdaságban dolgozó nők is részesülnek. Nem elfogadható a diszkrimináció egy ilyen ágazatban. Éppen ezért a 2010 per 41-es irányelv szerintünk rendkívül érdekes lenne ebből a szempontból. A statisztikai adatokon belül azt is kérjük, hogy korrekciókat hajtsanak végre, és szenteljenek különös figyelmet azon nőknek, akik ebben a munkakörben dolgoznak. Ugyanis a gazdasági válságnál nem csupán a gazdaság többi rétegét érintette a válság, hanem a nőket is, és nagyon gyakran a nőket kiszorították azokból a munkakörökből, amelyekkel hagyományosan foglalkoztak, és amelyek korábban a férfiak nem foglalkoztak. Most pedig a gazdasági szükségletek miatt, megszorítások miatt ezeken a területeken is együtt dolgoznak, például a kagylóhalászasszonyoknál, illetve a kisüzemi halászat területén általánosságban. Ezért nagyon fontos, hogy a nők úgy érezzék, hogy egyenlő feltételek vonatkoznak rájuk, egyenlő jogaik vannak, hogy gazdaságilag láthatóbbá váljanak, hogy a gazdasági fejlődéshez, a helyi környezetvédelemhez való hozzájárulásokat együtt elismerjék, hiszen ez nagyon valódi, nagyon kézenfogható, és ez tükröződjék a statisztikákban is. Nagyon fontosnak tartom ezen kívül, és a 14. meghallgatáson is elhangzott ez, hogy vannak olyan külön betegségek, amelyek nagyon súlyosan érintik a nőket, ebben a szektorban dolgozó nőket, és ez már egy régóta fennálló elvárásunk, de Szákó asszony részéről például, hogy foglalkozzunk ezzel a területtel, adjunk igazságot ezeknek az asszonyoknak, hiszen ezek az asszonyok olyan betegségekben szenvednek, ami egy adott tevékenység következtében alakult ki, ezért tehát az egészségügyi ellátórendszerben megfelelő ellátást kell biztosítani számukra különböző tagállamokban. Nagyon fontos ezen kívül, hogy olyan intézkedésekről van szó, amelyeket nagyon fontosnak tartunk, és szorosan kapcsolódnak a nemek közötti esélyegyenlőségi terv jóváhagyásához. Ezt a parlament is jóváhagyta egyébként, ezért nagyon fontos azt a lehetőséget biztosítani, hogy a nők ezt a tevékenységet a családi élettel, a szakmai előmenetellel, képzéssel össze tudják egyeztetni. A saját kezdeményezési jelentésben, amely 2005-ben készült, szóltak arról, hogy a nők a család fennmaradásához hogyan járulnak hozzá. Úgy gondolom, hogy ez még mindig egy valóság, és azt látom, hogy egyfajta diszkrimináció érvényesül a nőkkel szemben. Nagyon gyakran a nők, akik a családban dolgoznak, a fekete gazdaságban dolgoznak, hiszen nem kapnak sem ellátást, sem fizetséget munkájukért. Ezért nagyon fontos, hogy elismerjék azon nők munkáját, akik keményen dolgoznak azon, hogy saját párjukat, társukat segítsék a munkavégzésben. Ezért na- nagyon fontos azt szem előtt tartani, hogy most, a 21. században ez még mindig így van. Vannak olyan nők, akik ezt a tevékenységet, ezt a munkát, amelyek kapcsolatban szeretnénk, hogyha azt elismernék és jogokat biztosítanak számunkra, a nők a család fennmaradásáért végzik, a saját fennmaradásukért végzik. Több mint százezer nőt ö, tömörítő közösségről van szó, ezt körülbelül tudom csak mondani, ugyanis a statisztikák nagy mértékben függnek a tagállamoktól is, hiszen a tagállamoknak kellene teljesíteni azt az irányelvet, amelyre hivatkoztam az előbbiekben, és alapvető fontosságúnak tartom, hogy ebben az időszakban, amelyben a rendeletekről folytatjuk a vitát, tény, hogy a nők, az európai parlamenti képviselők, nők és férfiakon keresztül éreztetik velünk a helyzetük fontosságát, súlyosságát, a Ferreira jelentés és egyéb jelentések is foglalkoztak ugyan a témával, de a nők helyzetére nem tértek ki külön, sem módosító indítványokban, sem magukban a jelentésekben. Ezért aztán nagyon pozitívnak tartom, hogy ezt a jelenlegi jelentést beterjesztjük, ugyanis még mindig időben vagyunk, és nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság, a tanács és kellő érzékenységgel forduljon ehhez a témához, és a módosítókban foglalt kérdésekkel foglalkozzanak, tehát hogy ismerjék el ezt a valóságot, hogy az esélyegyenlőséget biztosítsák a nők számára is, illetve ismerjék el munkájukat. Ez ugyanis előnyt jelent minden közösség, minden régió és tagállam számára, ugyanis mi, nők, úgy gondoljuk, hogy a környezetvédelmi fenntarthatóság, kultúra, történelem szempontjából nagyon fontos tagjai vagyunk a közösségnek, és a halászatban pedig külön elmondható, hogy ez a fajta tapasztalat, amelyet átadhatnak a nők a gyermekeiknek, a párjuknak, ez mind-mind gazdagíthatja a régiók tudását, történelmét. Vannak olyan régiók egyébként, nem csupán a halászattal kívánnak foglalkozni, hanem hozzákapcsolnák ezt a gasztronómiához, a történelemhez, a kultúrához, turizmushoz olyan zónákban, amelyek sokkal hátrányosabb helyzetűek. Ezért fontosnak tartom, hogy a nők munkában eltöltött éveit a szektorban elismerjék, és végre munkájuk láthatóvá váljon. Én természetesen megpróbáltam erőfeszítéseket tenni, ahogyan a társjelentéstevő és a bizottság szolgálatai is, arra irányulóan, hogy a különböző aspektusokat befogla, belefoglaljuk a jelentésbe, a kollégák kezdeményezései útján, és ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy közös javaslatot terjeszünk be, de természetesen a továbbiakban is Érdeklődve várom azokat a javaslatokat, amelyekkel a jelentés nem csupán jobbá, hanem teljesebbé válhat, hiszen olyan aspektusokat nem akarok kihagyni, amelyek eddig kimaradtak a szövegből. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Garcia Hierro asszony nagyon sok munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban, amit nagyra értékelünk. Annak is nagyon örülünk, hogy Járóka asszony itt ül velünk, és Roméva úr is megjelent. Akkor a asszony szeretné átvenni most a szót? Köszönöm. Yes, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. A Nőjogi Bizottság nevében szeretném megköszönni önöknek ezt a munkát. Számunkra az első pillanattól kezdve az önök munkája nagyon fontos volt. Épp ezért szeretnénk rámutatni, hogy miért kell foglalkozni sokkal intenzívebben ezzel a kérdéssel. Az egyik oka ennek az, hogy a válság hogyan hat a halászati iparra, és hogyan lehet ezt kezelni, és a nők rétegét hogyan érinti ez. A másik fontos kérdés a halászati területeken a jövőbeli generációt hogyan befolyásolja a szegénység és a helyi regionális fejlesztés. Ugyanis ez a fejlesztés segíthet a következő generációnak nem csak tudásban, hanem a gazdasági szempontból is. Nyilvánvalóan, ha jobb munkahelyeket teremtünk, ha akkor lehetőséget biztosítunk a dolgok javítására. Ezt fel kell ismerni, és ezért értékeljük nagyra, és támogattuk a kezetektől fogva az önök munkáját. Amikor a fiatal nőknek nyitjuk meg a lehetőségeket, tehát hogy vállalkozzanak nem csak a halászati, vagy a feldolgozó, vagy a mezőgazdasági iparban, hanem a partok mentén megélhetést kell biztosítani ezeknek az embereknek. Épp ezért az új területeket figyelemmel követjük. Persze tudjuk, hogy a hozzájárulás, hozzájárulás mértéke korlátozott, de tudjuk, hogy mennyi hangsúlyt adtak annak, hogy ezek a nők tulajdonképpen a család megélhetését is biztosítják, és ők gondoskodnak a családról. Ezért mi is támogatjuk az önök érveit, azt illetően, hogy a halászati politikában a nőkbe kell befektetni, mert ez nyilvánvalóan javítani fog a jövőn. Köszönöm. Köszönöm szépen járok asszony, és mivel Roméva úr csatlakozott hozzánk, és hogyha végre magához tér a sietségtől, akkor neki, mint társjelentőnek adom meg a szót. Yeah, thank you so much. Actually, I have to apologize. Köszönöm szépen. Dél-Afrikából érkeztem az ülésről, elnézést kérek, hogy nem tudtam ideérni időben. Tudom, Garcia, hogy Garcia Hierro asszony már eh, beszélt a jelentésnek a eh, lényegi részéről. Én szeretném csak hangsúlyozni néhány eh, fontos részét. Én magam is szerettem volna részesen lenni ennek a jelentéstevésnek. a Baszkföld és más területeken, ahol a kollégáknak, Bilbao kollégának is köszönhetjük, hogy felvilágosodtak bennünket a nők helyzetéről a halászati ágazatban. Az egyik fontos kérdés az volt, hogy nem látjuk ezeket a nőket, és ez nagyon fontos, hogy rávilágítsunk arra a valóságra, amelyben ezek a nők élnek. Épp ezért szükséges hangsúlyozni az ő helyzetüket. Tudjuk, hogy egy ilyen jelentés nem hoz megoldást, de azért nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk el ezekről az emberekről, mert még mindig történnek dolgok, tehát jogi szempontból is el kell ismerni a nők szerepét a halászatban. Nem csak az általuk elvégzett munkát illetően, hanem az a munka következményeként, tehát a biztonság, szociális biztonság, nyugdíjak, stb. és a jogi szempontok is fontosak. Aztán nagyon fontos, hogy a halászati ágazatban a nők jogait hangsúlyozzuk, hiszen nagyon sokszor a férjeik, apjaik végezték a munkát, ők tulajdonképpen csak részei voltak ennek a munkának, amit elsősorban a férfiak végeztek. Épp ezért nagyon fontos, hogy rávilágítsunk a nőknek a halászati ágazatban elvégzett munkájának, és hogy igazságot szolgáltassunk nekik mindazért a munkáért, amit a, munka, a múltban végeztek. Tehát az IMFF-en, tehát a, tengerészeti és halászati alap keretében is felhvhatjuk erre a figyelmet, vagy az új közös halászati politika keretében, hiszen itt is javíthatunk a dolgokon. Épp ezért végül is szeretném megköszönni Garcia Hierro asszonynak a munkáját és azt a szerepet, amit játszott ebben a kérdésben könnyű kompromisszumos megoldásokat elérni, ugyanis mindannyian osztjuk a, ennek a jelentésnek az üzenetét. De mindenképpen szeretnénk mindig egy lépéssel előre menni. Nagyon szépen köszönöm, és elnézést kérek még egyszer a késésért. Köszönöm szépen. Köszönjük azt a munkát, amelyet a jelentés kapcsán elvégzett. Tudom, hogy ön és Carmen Fraga is Dél-Afrikából érkeztek, úgyhogy reméljük, hogy a jetlag azért nem viseli meg önöket túlságosan. Jó néhányan jelentkeztek, először is Bilbao asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Dolores García-nak és Raúl Romévának ezen jelentés elkészítésért. Ahogyan azt módosítok formájában is kifejtettem, amikor a halászat reformjához terjesztettem elő módosítókat. Az igazság az, hogy most nagy nagy nagyszüleim, édesanyám előtt tisztelgek, mert ők tették lehetővé azt, hogy a hajók kifuthassanak a kikötőből, és, és hogy halászhassanak. Ezt mindig úgy kell hangsúlyoznunk, hogy itt egy láthatatlan történetről van szó. Szeretném hangsúlyozni a jelentés kapcsán, hogy ez egy nagyon komoly lépés annak érdekében, hogy láthatóvá tegyük azt a szerepet, amelyet a nők betöltenek a jövő felé tekintve. Sokakat emlékek kötnek a múlthoz, a nők tengeren betöltött szerepével kapcsolatban. Másodszorban nagyra értékelem azt, hogy felmérjük azt is, hogy milyen hatásuk van a nőknek a tengerre kapcsolatos tevékenységekben. És rá kell mutatnunk az ágazaton belül különböző helyzetekre, a különböző országokban, sőt, mondhatnám úgy is, hogy a különböző térségekben. Mindez pozitív, mert képesek voltunk rámutatni a szakmai foglalkozási megbetegedésekre, amelyeket ugyanakkor semmiféle módon nem ismerik el a tagállamokban a különböző jogszabályok. Nagyon fontosnak tartom a szakképzést is a nők számára, akik ebben az ágazatban dolgoznak, és amit kulcsfontosságúnak tartok a nők képzése szempontjából, az az, hogy lehetővé kell tegyük számukra a diversifikációt, ugyanúgy, mint a tengerészek számára is, akik az ágazatban dolgoznak. Meg kell fontolniuk, hogy új irányokba mozdulhassanak el, olyan tevékenységekkel foglalkozhassanak, amelyek kapcsolódnak a tengerhez, vagy legalábbis olyan térségekben dolgoznak, amelyek a restrukturációhoz kötődnek. Annak érdekében kell tehát dolgoznunk, hogy a fiatalokat is bevonjuk, hiszen itt egy nemzedékváltásról van szó sok esetben. Úgy gondolom, hogy a szakmai szervezeteket is támogatnunk kell, ezt különböző alkalmakkor már hallhattuk, amikor például meghallgatást szerveztünk itt a parlamentben, és két kihívás előtt állunk elsősorban. Lehet, hogy keményen hangzik a kudarc szó, de azt kell mondjam, hogy kudarcot vallottunk a különböző módosításokkal, ugyanakkor foglalkoznunk kell továbbra is a halászattal, és egyfajta nemzedéki perspektívát kell beépítenünk az innovációt hangsúlyozva. Ebben a tekintetben egy kudarcot vallottunk, mert ezt nem sikerült beépítenünk, de remélem, hogy ezzel a kezdeményezéssel és más lépésekkel ezt a perspektívát is beépíthetjük az anyagba. Egy komoly kihívást jelent ez a jelentés, különbséget kell tennünk ugyanis megfelelő módon a között, hogy milyen szerep illeti meg az intézményeket, és eh, mely az a hatáskör, amely inkább eh, a tagállamokat eh, illeti meg. Nagyon körültekintően kell eljárnunk, egyértelműen kell fogalmaznunk, nehogy téves reményeket keltsünk, ugyanis a nők számára nagyon fontos az a munka, amit mi itt Európában végzünk. Tehát közösen kell ezen az úton végighaladnunk, közösen, de ahogyan elmondtam az imént, főleg, hogyha jelentést is elolvasom, a kihívásunk az, hogy korrekt módon különbséget tegyünk, hogy tudjuk azt, hogy mi az a munka, amelyet a különböző képviselők elvégezhetnek e tekintetben, és így segítse a tagállam, segítsük a tagállamok és a régiók helyzetét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Petrej Náves asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. általánosságokban támogatom azt, ami elhangzott ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Nem szeretném ezért megismételni az elhangzottakat. Ugyanakkor mindenek előtt hangsúlyoznom kell, hogy hagyományosan a nő mindig is dolgozott és jelen volt a halászatban, és ahogy elhangzott, nagyon hosszú időn keresztül láthatatlan maradt ebben az ágazatban. Körülbelül százezer nőről beszélünk, olyan nőkről, akik a halászati ágazatban dolgoznak. Ez a téma, amely ma a vita tárgyát képezi, nem pusztán a halászati ágazatra vonatkozik, hanem az emberi jogokhoz is kötődik. Konkrétan arról is beszélünk, hogy milyen szerepe van a nőnek a halászatban, mindig is volt szerepe, de sohasem ismerték ezt el. Ugyanakkor nagyon komoly lépéseket teszünk abba az irányba, hogy elérjük, elismerjük és értékeljük a nők szerepét ebben az ágazatban. Ezt a saját kezdeményezésű jelentést ezért egy további lépésként értelmezem ebbe az irányba. Szeretném elmondani önöknek, hogy amikor a meghallgatást rendeztük, nem olyan régen, és amelynek tárgya a nők szerepe volt a halászatban és az akvakultúrában. Lehetőségem nyílt arra, hogy a portugál halászati ágazat képviselőivel beszéljek. Megvitassam velük a nők szerepét a halászatban, és megvitassam velük azon kérdéseket, amelyek legfontosabbak ebben a vonatkozásban. A fő kérdések amelyeket ők hangsúlyoztak, a következők voltak. Egyfelől el kell ismerni és értékelni kell a nők szerepét, ahogyan azt hallhattuk már, és szerintem ebben a tekintetben egy komoly lépést tettünk már meg. A tagállamok szintjén Figyelembe kell venni a nőket, akik ebben az ágazatban dolgoznak, lehetővé kell tenni számukra a jobb szakmai szerveződést, amelyre eddig nem volt lehetőség, és rámutattak különböző kérdésekre, mint például a nők tevékenységeinek szabályozása a halászat ágazatban. Főleg itt a munkajogi kérdésekről van szó, valamint a társadalombiztosítási kérdésekről. Ez nagyon fontos, ugyanis a nők szerepe ebben az ágazatban, ahogyan már azt elmondtuk, eléggé láthatatlan, kevéssé ismert volt a múltban, de itt nem csak arról van szó, hogy a társadalom mennyire ismeri el őket, hanem munkajogi biztonságot kell számukra biztosítani, és szociális támogatást, például betegség, megbetegedés vagy özvegység esetén. Ezeket a helyzeteket mindenképpen szabályozni kell. Igaz az is, hogy ezen különböző aspektusok annál hangsúlyosabbak lesznek, amennyire a nők minél, hangsúly, minél inkább jobban szerveződhetnek a nők, annál nagyobb hangsúlyt kaphatnak ezek a kérdések. Fontos tehát ismerté tenni a nők szerepét a halászatban és az akvakultúrában, és felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a nők milyen mértékben járulnak hozzá ezen tevékenységhez. És fokozni kell szerepüket a döntéshozatali folyamatokban is. E tekintetben nagyon fontos hangsúlyozni az Aktea hálózatot, ugyanis folytatása az időben nem garantált, és egy komoly visszalépés lenne, hogyha valamilyen módon nem tudnánk garantálni, hogy ez a nagy európai szervezet ne folytathassa munkáját. Támogatnunk kell tehát a továbbfejlődését. Nagyon fontos ez akár a tapasztalatcsere szempontjából, vagy a különböző projektek kivitelezése, a partnerségek kidolgozása szempontjából, és említettük már, a nők képzése szempontjából is nagy segítséget nyújthat. Fontos az innováció, a diversifikáció a halászati ágazatban, és ez egy olyan aspektus, amelyet szerettem volna mindenképpen hangsúlyozni, fontosnak tartom ugyanis, a jelentés szempontjából. Meg kell teremtenünk azon feltételeket, amelyek által tovább fejleszthető ez a szervezet, mert szerintem komoly visszalépés lenne, hogyha nem tudnánk biztosítani ennek az európai hálózatnak a fennmaradását. Ezek lennének a lényegi aspektusok, amelyeket szerettem volna kiemelni, a többit pedig nem szeretném megismételni, de Szeretnék gratulálni a munkában résztvevőknek, ezért a jelentésért köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Olivetti asszony parancsolja. Kliveti. Kliveti elnézést. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném mondani, hogy most először amióta itt dolgozom az Európai Parlamentben, most érzékelem azt, hogy érdeklődés van a két jelentéstevő részéről, de nem csupán az, hanem szenvedély is. És ez teljesen eh, szokványos, hiszen hogyha valaki szenvedélyesen végzi a munkáját, nagyon fontos eredményeket érhetünk el. Romániából érkeztem, és nagyon fontos számunkra ez a kérdés, ugyanis a halászati ágazatban mi is tevékenykedünk, és ugyanaz a probléma a nőkkel, a halászatban dolgozó asszonyokkal, úgyhogy egyetértek az elhangzottakkal, de természetesen a szocialista frakció részéről én vagyok az árnyékjelentéstevő, és ebbéli minőségemben néhány módosítót fogok beterjeszteni amelyben arról szeretnék szólni, hogy mennyire hiányosak a statisztikák, vagy akár nem létezőek a nemi felbontás szempontjából, ahogyan ez el is hangzott, illetve intézkedéseket szeretnék javasolni, amelyek arra biztatják a nőket, hogy mikrohitelekkel vagy más intézkedésekkel egyéni vállalkozóként dolgozzanak. Így módon pedig hozzájárulhatnak a régió fejlesztéséhez, ugyanis ez az egyetlen tevékenység, ami jövedelmet termelhet az ott élők számára, beleértve a nőket is. És természetesen fennáll az a tény is, hogy ezekben a régiókban a nők elleni erőszak előfordulása nagyon is jelen van a szegénység miatt, a munkanélküliség miatt, igen, és vannak ilyen jelenségek, amelyek ezeken a területeken inkább előfordulnak, mint máshol. Ezért nagyon fontos számunkra, európai parlamenti képviselők számára, hogy vegyük figyelembe az Európai Unió külső fellépését ezen a területen, hiszen vannak olyan országok, amelyekkel az EU gazdasági kapcsolatban áll, és ott is nagyon fontos ez a tevékenység a gazdasági tevékenység szempontjából, a halászati tevékenység. Ezért nagyon fontos, hogy azokban az országokban is próbáljuk meg megvédeni a nők helyzetét az Európai Unió külügyi fellépésének keretében. Még egyszer szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek, Természetesen nagy érdeklődéssel várom ezt a jelentést, támogatni fogom módosítókkal és egyebekkel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Klivetti asszony. Most pedig akkor a bizottságot szeretném felkérni. Gabriela Eglói asszony következik, parancsoljon. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr mivel most először vagyok itt ebben a szakbizottságban, szeretném megköszönni, hogy bemutatott. A bizottság általánosságban az Európai Parlament kezdeményezését üdvözli, ezt a közös kezdeményezést a Halászat és Nőjogi Bizottság részéről, illetve, hogy milyen elképesztő mennyiségű munkát fektetett bele a két jelentéstevő Gászjairo asszony és Romiva úr. Szeretnék egyes pontokra visszatérni, amelyeket a képviselők vetettek fel itt a szakbizottságban. Főként azokra szeretnék kitérni, ami az Európai Tengerészet és Halászati Alapra vonatkozik. Az aggájaikra szeretnék így módon reagálni. Elsősorban el szeretném mondani, hogy az Európai Tengerészet és Halászati Alap elismeri a nemi dimenziót, egy horizontális megközelítést alkalmaz, a nemek közötti esélyegyenlőség és a diszkrimináció mentesség érdekében. Ez egy általános nyilatkozat, de nézzük, hogy ez gyakorlatban mit jelent. Ennek nagyon komoly kihatásai vannak, ennek az egyik iránya a gender mainstreaming, ez azt jelenti, hogy a nők, a nők képviselői, a nőjogi szervezetek minden egyes tagállamban szerepet kell vállaljanak a programok végrehajtásának minden szakaszában. Ez azt jelenti, hogy már meg kellett őket hívni a programozásra, részt kell venniük a végrehajtásban, fel kell kérni őket a monitoring tevékenységre, illetve az értékelésre. Ez azt jelenti, hogy a nőket képviselni fogják a döntéshozatal minden szintjén a teljes Európai Tengerészet és Halászati Alapciklusában. A következő pedig a gender promotion, a nemi szerepek, illetve a nemek elismerésének fellendítése, erősítése, a nők szerepét házastársként, halászok partnereként, élettársaként el kell ismerni annak érdekében, hogy kedvezményezettjei lehessenek ezeknek az intézkedéseknek, a nőjogi szervezetek pedig ezen felül hálózatépítési gyakorlatokat is végezhetnek, illetve tapasztalatot cserélhetnek. Utolsó pontban pedig szeretnék visszatérni arra a megjegyzésre, amit Járókasszonytól hallottam, tehát, hogy mennyire fontos a helyi fejlesztés kérdése. Emlékeztetnék arra, hogy a négyes tengelyben már a jelenlegi programozási időszakban is megvalósul a helyi fejlesztés. A negyedik tengely széles körben úgy ismerjük, mint az EMFF legsikeresebb részét, és ebben valósul meg a gender mainstreaming. Számos sikeres projektünk volt már a negyedik tengely keretében, ahol a nők voltak a kedvezményezettek, illetve a nőket a végrehajtásba is bevonták. Ez az eszköz pedig fennmarad, ezt folytatjuk az IMFF keretében. Jól lehet, ezt most már közösség vezette helyi fejlesztésnek hívjuk, de még mindig ki tudjuk ezt aknázni, főként részt venni abban, hiszen ez egy alulról felfelé építkező jellegű rendelkezés. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és szeretettel üdvözöljük itt az első alkalommal, és reméljük, hogy máskor is megjelenik. Megkérdezem most a jelentéstevőt, először Galfieról, hogy hogy le szeretné zárni ezt. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a tisztelt képviselőknek a hozzászólásaikat. Azt hiszem egyetértünk egyetértünk a helyzetelemzésben, és osztjuk az aggodalmakat is. Úgyhogy a módosító indítványukat azt hiszem, hogy örömmel fogadjuk majd. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy valóban ez a jelentés bizonyos nehézségekkel kellett, hogy szembenézzen, de ennek következtében talán az eredmény az lesz majd, hogy megfelelő időben ismertetjük ezt. A halászati szakbizottságban dolgozó képviselők nagy erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy a különböző előadók a bizottsági szöveget az esélyegyenlőség vonatkozásában alapként vegyék, hogy láthatóvá tegyük a nők szerepét, és olyan intézkedések szülessenek, amelyek a nők szerepvállalását a képviseleti szervekben is hangsúlyozzák. Jobb képzési lehetőségeket, továbbképzést biztosítsunk számukra. Van egy tanulmány, amelyet ismertettem a szakbizottságban, és sajnos ezzel kapcsolatban nem fejezték ki ugyanazt a figyelmet, amikor az észrevételeink bevonásáról volt szó. Ez sajnálatos, mert most az alap igenis figyelembe veszi a különböző aspektusokat, amelyeket hangsúlyoztunk, mint a képzést, vagy a kapacitásépítést, vagy a mikrohiteleket, a vállalkozások építését. Beszélnek ugyan a négyes tengerről, de nem említik, hogy csak egy tagállam élt a négyes tenger nyújtotta lehetőséggel, ezzel az anyagi forrással, annak érdekében, hogy fejlesz a nők halászatban vállalt tevékenységeit. Szükséges mindenképpen, és azt hiszem célszerű is, hogy a rendeleteket előmozdítsuk. Ez a jelentés egyfajta figyelemfelkeltés kíván lenni, szeretné felhívni a figyelmet, és különböző javaslatokat kíván előmozdítani. De nem tudjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Úgyhogy még időben vagyunk, és ez a fajta figyelem, érdeklődés adott, ahogyan ezt a bizottság részéről is hallhattuk. A halászati bizottságban dolgozó kollégáim, akik előadók és a három párti egyeztetésen is részt vesznek, minden bizonyal óriás erőfeszítést tesznek majd annak érdekében, hogy azon kérdések, amelyeket annak idején hangsúlyoztunk, de amelyek kimaradtak, ezek most bekerülhessenek az anyagba. El kell ugyanakkor ismerni, hogy léteznek ezek a kezdeményezések. Ugye beszéltünk a Horizont 2020 kezdeményezésről is, beszéltünk a rendeletekről, és ott van ugye a közös piacszervezés is, illetve a halászati alap. Ebben ugye definiáljuk a globális politikát, és ebből látható, hogy a parlamenti képviselők komoly aggodalmaiknak adtak hangot. 2005-ben ugye született egy irányelv, azóta azonban nagyon hosszú idő telt el. Éppen ezért mindannyiunk a felelősséget kell, hogy vállaljunk, és igenis aggódnunk kell, mert bármilyen láthatatlanok is ezek a nők, százezer nőről van szó, olyan nőkről, akik a tengeri környezet fenntarthatóságán dolgoznak, a környezeti fenntarthatóságon, azon tevékenység által, amelyet végeznek, a családi gazdaságok fenntartásán is dolgoznak, tehát ez az egyetlen olyan ágazat, amely kimaradna a munkajogi elismerésből, és amely nem részesül egészségügyi alapellátásban, és a nyugdíj járulékok tekintetében is kimaradna ez, az, ez a szektor. Most, amikor folyik a tárgyalás, szeretném kérni, hogy vonjuk be azon módosítókat, amelyeket korábban nem vontunk be, használjuk ki ezt a hetet, és ahogyan Iszlász Kumbilbao is elmondta, ez egy komoly kihívás, de ez egy határozott kötelezettségvállalás is kell, hogy legyen, egy valós kötelezettségvállalás azok részéről, akik illetékességgel rendelkeznek. A tagállamokat illeti meg ugye az irányítás, vagy az autonóm régiókat, de ami az ellenőrzést, az ösztönzést illeti, ez a hatáskör a bizottság kezében van. Tehát tegyünk annak érdekében, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez valóra válhasson. Ugyanakkor ez egy elvárás is, mert ha tényleg ennyire egyöntetően gondolkodunk, igazságot kell szolgáltatnunk, a parlamenti képviselők, a két szakbizottság feladata ez, és éppen ezért a rendeletekbe be kell építenünk ezt, ezt a szektort, hiszen nem lesz több lehetőség, és a jelentés is rámutat arra, hogy más helyzet is elválhatott volna. Az igazság az, hogy amikor megbíztak ezzel jelentés elkészítésével, sohasem gondoltam volna, hogy meg kell ismételjem azt, amit korábban már tettem, ugyanis a háztartásbeli nőkkel kapcsolatban ezt már tapasztaltam. Vagy például olyan nők esetében, akik hozzátartozóikat gondozzák mindenféle elismerés nélkül. Nagyon-nagyon sok személyről van szó, ebben az esetben ugye a halászati ágazatban ők egy komoly tartó pillért jelentenek a helyi gazdaság szempontjából. És végezetül még elmondanám, hogy a válság idején ez még inkább így van. Éppen ezért új kezdeményezéseket kell kidolgoznunk. És ezt hallhattam a női hálózatokon keresztül is, Mindez nagyon pozitív volt, mert a részvétel óriási volt. Ebből látható, hogy komolyan aggasztja az embereket ez a helyzet. És nagyon sok a mondani valójuk. Például azt mondták, hogy a különböző szervezeteknek nincsenek anyagi forrásaik, vagy nincs kellő forrásuk ahhoz, hogy a szakmai továbbképzést biztosítsák, akár a fiatalok számára, vagy nem tudnak kellő kommunikációt kidolgozni, például honlapot kidolgozni, ehhez sincsen elég forrásuk, és ehhez meg kell teremtenünk a minimális forrásokat, mert a nők gyakran nagyon ártatlanok, nagyon leleményesek vagyunk, nagyon leleményesek vagyunk, és éppen ezért a helyi közösségeknek ez óriási előnyére válhat, ha sikerül kilábalnunk a válságból. Éppen ezért el kell ismerni ezeknek a nőknek a munkáját, és jogi, munkajogi és társadalmi szempontból is az elismerésükért kell dolgoznunk. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük Garcia Hére asszony és Rimava úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos kiemelni két dolgot, legalábbis én így gondolom. A legfontosabb ebben a vitában az, hogy ismerjük el a nőket, és szerintem ezzel mindannyian egyetértünk tehát, hogy előbb vagy utóbb el kell ismerni ezt a munkát, és ami egészen meglepő, egyetértek tehát az elhangzottakkal, hogy egészen furcsa, hogy ezt meg kell tennünk, hogy ki kell emelnünk, hogy el kell ismerni a nők munkáját. Ezért magunkkal szemben is ezt azért át kell gondolnunk, illetve az intézményekkel szemben, és meg kell oldanunk a helyzetet. A bizottság is kiemelte már ezt a témát, de a jelenlegi vita keretében, illetve a trilógus keretében az Európai Halászati Alappal kapcsolatban van egy olyan terület, amit megpróbálunk majd kiaknázni, kihasználni, ott árnyékjelentéstevő vagyok, akkor használjuk ki ezt a területet, főként a gazdasági elismerés szempontjából, illetve a jogi elismerés szempontjából, ami azért nem kevésbé fontos téma. A következő aspektus, amit szerettem volna kiemelni, nem hangzott el, de szerintem ezzel is foglalkoznunk kell, hogy nem csupán azokról a nőkről beszélünk, akik a halászati tevékenységekkel foglalkoznak, hanem a tengerrel kapcsolatos tevékenységekkel. Nem feltétlenül egyébként a halászatra gondolok ebben az esetben, hanem például a halászati ágazatra kihatással lévő tevékenységekre, és nekik is elismerésre van szükségük. Ezzel kapcsolatban nyilván most módosító indítványokat fogunk beterjeszteni, illetve fognak beterjeszteni a kollégák, ez gazdagítja a szöveget, politikai és média szempontból is fontos helyre helyezi ezt a vitát. Garcia Hierro asszonynal, kolléganőmmel természetesen minden megkeresésre reagálni fogunk, ugyanis nagyon fontos korlátaink vannak a lehetőségek tekintetében, idő tekintetében. Minden esetre én elfogadom a javaslatokat, és nagy érdeklődéssel várom azokat. Okay, thank you. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes eszmecserét folytattuk, folytatunk. Köszönjük szépen eh, Gatja Ierra asszonynak és Romeva úrnak ezeket, és köszönjük a Nőjogi Bizottságnak a eh, képviselőinek a jelenlétét, járók asszonynak köszönjük, hogy eljött eh, ma jelentősen hozzájárult a mi bizottságunk munkájához. December 4-e dél a következő ülésünk, és január 22-23-án fogunk a szakbizottságban szavazni, és február, a februári plenárison aztán. The protocol between the EU and the Gabonese Republic. Uh, we've entered the draft protocol to the fisheries agreement with Gabon, signed on April the 24th.